zárjuk ezt a vitát, és megyünk tovább, rátérünk a következő napi rendi pontra. A Logbiller jelentés Emberkereskedelem elleni küzdelem. Logbiller asszony, öné a szó négy percben. Tisztelt elnök asszony, biztos asszony, az EU emberkereskedelem elleni küzdelme a külkapcsolatok területén az Európai parlamentben először kerül megtárgyalásra. Az Emberi Jogi és a Külügyi Bizottság először készít jelentést, ehhez véleményt készít több szakbizottság is, a Nőgyi Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság is. Szeretném megköszönni a kollégáknak, akik hozzájárultak a jelentés elkészítéséhez, és ugyanúgy a eh, titkárságok munkáját is köszönöm. Nagyon eltérő formái vannak ennek a súlyos bűncselekménynek. Egyrészt ott vannak a szabadságuktól megfosztott emberek, akik emlékeztetek minket a múlt leláncolt rabszolgáira, a Gáján tartott rabszolgákra. Most is nagyon sokszor éveken keresztül nagyon kemény munkát végeznek minden bér nélkül. Vagy ott vannak a lányok, akiket prostitúcióra kényszerítenek, és sokan életüket veszik, senki, és sokan nem is veszik észre, hogy mi történik. De vannak jobban látható formái is az emberkereskedelemnek, gyermekkatonák, az szervkereskedelem, a koldulásra kényszerítés. Mindenben közös az, hogy kényszerhelyzetbe kerülnek az áldozatok, és ebből a helyzetből nem tudnak könnyen szabadulni. Az emberkereskedelem célja mindig az érintettek maximális kizsákmányolása. A jelentésben azt javasoljuk, hogy az EU és a tagállamok a legkülönbözőbb szakpolitikai területeken intenzíven foglalkozzanak az emberkereskedelem elleni küzdelemmel. Az áldozatokat kell minden erőfeszítés középpontjába helyezni. Szeretnénk, hogyha ennek a szörnyű üzletnek a háttérből mozgató főnökeit is elkapnák, az áldozatok pedig megfelelő segítséget kapnak, terápiás lehetőségeket, és legyen joguk a kártérítésre, a jóvátételre. Az emberkereskedelem nagyon lukratív üzlet, az E, igazi emberekkel folytatott szörnyű üzleti tevékenység, amihol, amelyből hatalmas nyerességek keletkeznek. A magángazdaságban évente e, körülbelül 150 millió e, dollár illegális nyereség keletkezik. Az EU-nak ezért a pénzügyi mozgások felderítésében jobban, intenzívebben kell együttműködni harmadik országokkal is. Itt egy pénzmosó gépezet működik, és ennek a működését meg kell akadályozni. A vállalatoknál és az ellátási láncban rabszolgaként dolgozott, dolgozott embereket fel kell szabadítani. Következetesen végre kell hajtani az EU rendelkezéseit. Az EU és Tajföld közötti halászati megállapodás kapcsán például a közelmúltban felmerült a kvázi rabszolgaként foglalkoztatottak helyzete. Az együttműködés kapcsán nem eh, szabad kompetencia vitákba bonyolódni. Ha valaki kapcsolatba kerül az emberkereskedelemmel, például a rendőrök, eh, bűnüldöző szervek munkatársai, vagy azok, akik az áldozatokkal foglalkoznak, megfelelő képzést kell, hogy kapjanak. Számos területen az EU még jobb intézkedéseket is hozhatna. Holnap elfogadjuk a jelentést nagyon jó időpontban, hiszen így eh, befolyást tudunk gyakorolni arra, hogy eh, az emberkereskedelem elleni EU szakpolitikát igén hogyan fogják eh, felülvizsgálni és átdolgozni. Mindenkelőtt Vasziliádú kolléganőmnek szeretnék köszönetet mondani a kitűnő munkáért és együttműködésért. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most KDI a spontán hozzászólások következnek, és utána az egypercesek. Mindenki, minden hozzászóló egy percet kap a spontán hozzászólások kapcsán. Mikolasik kollega kap szót először. Vážená pani komisárka, vážená pani spravodajkynia, vážený pán predsedaj. Tisztelt biztos asszony, tisztelt jelentéstevő asszony. Az emberkereskedelem kérdéséről beszélünk. Ezen belül a szervkereskedelemre szeretnék összpontosítani. Méghozzá arra, amikor ez bűncselekmény keretében veszik ki az emberből, és aztán külföldre értékesítik. Ez is egyfajta rabszolgasors. Egy igen negatív kereskedelmi forma. Gyakran az áldozatok életüket veszték, akkor amikor bizonyos szerveiket kiveszik. Ez összeegyeztethetetlen. Az Európai Unió nemzetközi politikai megközelítésével. Az emberi jogokat érvényesíteni kell. Az Interpol és az Europol nem volt elég hatékony, ezen javítani kell. Köszönöm.

Un minut. Jurek képviselő következik egy percre. Mike. Mikrofont kérünk. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az emberkereskedelem egy nagyon is konkrét probléma, ezzel meg kell birkóznunk. Azt kérem a biztos hogy tudjuk-e, hogy mi történt több ezer gyermekkel, a migrációs útvonalakon. Hiszen tudjuk, hogy nagyon sok gyermek eltűnt. A parlamenti szakbizottságokban fölmerült az a kérdés, hogy esetleg az emberkereskedelem áldozataivá váltak, és nem tudjuk, hogy mire használták őket, kereskedtek velük, vagy még valami ennél is rosszabb történt ezekkel a gyermekekkel. Ahogy a Mikolásik úr is elmondta, fogalmunk sincs, mi történt velük. Hogyha komolyan orvosolni akarjuk a problémákat, akkor választ kell követelnünk. És az is biztos, hogy a szociális káosz nem mélyíthetjük el. A migrációt menekültügyi válságnak neveztük, most pedig hallottuk, hogy ez nagyon jó üzletág. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az emberkereskedelem nem csak az emberi jogok lábbal tiprása, hanem modernkori rabszolgaság. Engedjék meg, hogy hadd emlékeztessem önöket, hogy a 2016-os év az az év maradt fönn, a tört, az az év lesz a történelemben, amikor az európai kormányok nem feleltek meg a migránsok és a menekültek humanitárius szükségleteinek. Ezek az évek fönnmaradnak majd a történelemben úgy is, hogy elfogadtuk, hogy a nők, férfiak, a gyermekek árucikként piacra kerültek. Tisztelt kollégák, össze kell fognunk, együtt kell dolgoznunk, együtt kell működnünk, csak így állíthatjuk meg az emberkereskedelmet. Egyértelmű választ kell adnunk, orvosolnunk kell ezt a problémát, és az áldozatok jogait is érvényesíteni kell, elejét kell venni ezeknek a bűnszervezeteknek. Köszönöm szépen. Biztos asszony, annyi a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon köszönöm az előadónak a munkáját. Ez egy olyan terület, ami nagyon közel esik a szívemhez, még korábbi minőségemben foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel. A bizottság szolgálatai változatlanul a külszolgálat keretében, a külügyi szolgálat keretében első rangú fontosságot tulajdonít ennek a küzdelemnek. Meg kell akadályozni az emberkereskedelmet, és globális szinten is fel kell lépnünk, hogy szigorúbb standardok érvényesüljenek az emberkereskedelemmel szemben minden nemzetközi fórumon. Az EU-n belül a 27 tagállamból 26-an vállalták, hogy az emberkereskedelem megakadályozására irányuló irányelvet átültették jogrendjükbe, egyelőre Németország a kivétel, és ezen tagállammal szemben kötelezettség szegési eljárás van folyamatban. És a tagállamoknak az év negyedik negyedévében kell jelenteniük, hogy megtörtént az átültetés. A jelentés, illetve az állásfoglalás ebből a szempontból tehát igencsak időszerű. Ezen kívül szeretnék egy fontos mérföldkörről is beszámolni. Májusban a bizottság elfogadta azt az első jelentést, ami az emberkereskedelemmel szembeni küzdelem eddigi elért eredményeit tárja fel, de természetesen további lépésekre van szükség. Az EU sok mindent tett, de még mindig sok teendőnk van, ugyanis nem engedhetjük meg, hogy az embereket áru cikként kezeljék. Mert hogyha ezt e főt szemet hunyunk, akkor már túl késő lesz. És elsősorban az ember csempészekre kell fókuszálnunk, ő rájuk kell lecsapnunk. Egyébként ez a kérdés az európai bevándorlási napirendnek is szerves része, illetve a demokráciával kapcsolatos akciótervnek. Ez szorosan összefügg a nemek esélyegyenlőségével is, a valetai csúcs találkozón az európai vezetők vállalták, hogy fokozott erőfeszítéseket tesznek abban a fellépésben, ami az emberek kizsákmányolásából hasznot húzókra irányul. Az embercsempészek megakadályozása az egyik legfontosabb prioritásunk. Az ember kereskedelem egyébként a nem EU országokkal folytatott tárgyalásokban, párbeszédekben is komoly hangsúlyt kap. Az Európai Unió az emberi jogokra vonatkozó dialógus során is érvényesíti ezeket a szempontokat. Ezen kívül támogatjuk a nemzetközi erőfeszítéseket ezeken a területeken, finanszírozással segítünk az érintett térségekben a különböző nemzetközi szervezetek keretein belül. Nem engedhetjük meg a büntetlenséget olyanokkal szemben, akik az emberek jogaival visszaélnek, kizsákmányolják őket, illetve ebből húznak hasznot. Fontos, hogy az EU hatékony segítséget nyújtson e tekintetben. Együtt kell működnünk, számítunk a parlament részvételére ebben a munkában. Az emberkereskedelemnek eh, egyelőre eh, viszonylag rövid a története az EU külügyi szolgálatán belül, minden esetre ezt a munkát erősítenünk kell, és szerintem ez a jelentés egy komoly lépést eh, jelent ebben a